La Presidente! Elnök! Kollégi! Kedves kollégák! a del Consiglio e della Commissione a napi rendünkön elsőként a tanács és a bizottság nyilatkozata szerepel a görög közszolgálati műsorszolgálató bezárásával kapcsolatosan, és először is a tanácsnak adnám meg rögvest a szót. Leszkövésoc uh, úr, miniszter helyettes elnök asszony, tisztelt képviselők!